Az elnök. So, let Ladies and gentlemen, colleagues. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Colleagues, please take your seats. Kérek mindenkit foglaljon helyet. I will start with the voting procedure. A szavazást 10 másodpercen belül megkezdjük. Kedves kollégák, két bejelentést kell tennem, mielőtt megkezdjük a szavazást. Az első, kollégák, Please take your seats. Kérek mindenkit foglaljon helyet. Első bejelentés. Az elnök az ECR frakciótól névváltozási kéréseket kapott egy bizottságban és néhány delegációban. A változások a mai ülés jegyzőkönyvében szerepelni fognak, és hogyha nincs men- semmilyen megjegyzés a jegyzőkönyv elfogadása előtt, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Második bejelentés, következő. A 152 per 2-es szabálynak megfelelően, illetve a frakciókkal egyeztetve azt javaslom, hogy változtassuk meg a szerdai napirendet.